Buongiorno, possiamo iniziare i lavori della, della... Jó reggelt kívánok, akkor megkezdjük a ma délelőtti munkánkat itt a petíciós bizottságban. Nagyon gyorsan szeretném az első pontokat átvenni, napirend elfogadása. E, a napirend tervezetet mindenki megkapta itt a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy ezt mindenki elfogadottnak tekintheti, aztán a következő az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása 2009. szeptember 1-2. A koordinátorok ülésén volt egy hozzászólás, nem tudom, hogy Gröner asszony el akarja ezt ismételni, el akarja mondani, hogy pontosan miről van szó, ugyanis eh, ki kell igazítanunk a jegyzőkönyvet. Euh, Azt mondtuk a jegyzőkönyvek kapcsolatban, hogy egy madridi látogatásról lesz szó, pedig az ülésen nem volt erről a látogatásról szó, csak különböző látogatásra, például Ausztriába és, és Huelvába. En fait, Hogyha nincsen ellenvetés, akkor így fogunk eljárni, és ki fogjuk javítani így módon a jegyzőkönyvet. Most pedig akkor következik a szavazás. Először is akkor az Európai Ombudsman 2008. évi tevékenységéről szóló éves jelentés ismertetése következik. Palia Déli asszony ennek a témának az előadója, és egy véleményről is fogunk nyilatkozni, mégpedig a a költségvetés témájában is fogunk egy szavazást végrehajtani. Auken asszony az előadó nincs most itt. Személyes okai vannak ennek, úgyhogy nem fog tudni felszólalni, de már most elmondhatom, hogy nem voltak módosító indítványok egyik jelentéshez sem. Nem voltak módosító indítványok, így tehát ragaszkodhatunk a napirendhez, és szavazhatunk, feltéve, hogy nincs ellenvetés most pedig akkor az első jelentés előadójának, Pali Adéli asszonynak adom meg a szót. Amikor rám bízták ezt a feladatot, tehát, hogy az első jelentésemet összeállítottam, összeállítsam, amely a Patíciós Bizottság keretében került elé egy ilyen fontos intézménnyel kapcsolatban, mint az Európai Ombudsmannek a hivatala. Én feltettem magamnak ekkor a kérdést, hogy sikerül-e majd ezt a feladatot megoldanom. És David Le úrnak és Garigati asszonynak nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon sok segítséget nyújtottak, és megjegyzéseiket is fel tudtam használni. Másik oka annak, hogy amikor rám bízták ezt a jelentést, egy kicsit úgy éreztem, hogy nehéz feladatot kaptam, azért, mert Demanduros úr dokumentuma, aki az Európai Ombudsman, nagyon sok feladatot ölel át. Nem csak a formátuma, hanem az analitikai jelentés, tehát az elemző jelentés olyan jellemzőket tartalmaz, amely leírja, hogy az Európai Ombudsman hogyan látja el a feladatát az európai állampolgárok megbízásából. Különösen örülök annak, hogy egy olyan bizottságnak vagyok tagja, amely az állampolgárokkal szoros kapcsolatok tart. Amikor átfutják a jelentést, akkor láthatják, hogy van egy indokolás is, és itt most annyit mondanék el, hogy ez a felhasználó, ez egy nagyon felhasználó barát dokumentum, a statisztikai adatok is, tehát a számbeli adatok azt tükrözik, hogy az ombudsman és a munkatársai 3406 panasszal, petícióval foglalkoztak, panasszal foglalkoztak, és ezek közül 802 tartozott az Európai Ombudsman hatáskörébe. Tehát nagyon érdekes, e, ugyanis 36%-a ezeknek az eseteknek az átláthatóság hiányát panaszolják. Ez számunkra ezért egy fontos megjegyzés. Másik e, elem az, hogy ezek e, e, az, a dokumentumok azt mutatják, hogy milyen módon kezelte az Európai Ombudsman ezeket az ügyeket. Tehát megoldást kellett e, találni a békés egyeztetésre a panaszos és az intézmény között, amelynek az eljárása miatt panaszt tett. Az ombudsman megmutatta, hogy a jó szándék mindenütt jelentkezett, hogy megoldják ezeket a problémákat. És ez az ombudsmannek a megjegyzései és segítsége alapján tettek. Tehát az egyeztetés során a, a különböző felek eh, rendezték a panaszos ügyeiket. Nagyon fontos megjegyezni, hogy bizonyos esetekben az ombudsman az adatvédelmi biztosokkal vagy más hivatalos személyekkel is kapcsolatot tartott, azért, hogy a lehető legjobb módon tudjon választ adni a panaszokra. Két tanulmányt hoztak nyilvánosságra 2008-ban, amely általánosabb kérdésekkel foglalkozott, kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg 2006-2007-tel kapcsolatban. 2008 alatt a az ombudsman nyolc ajánlás tervezetet fogalmazott meg azon szervezetekkel kapcsolatban, ahol a problémák jelentkeztek. 2008-ban maga az ombudsman is egy jelentést fogalmazott meg, amelyben kritizálta a bizottságot, és pedig a tolmácsolással kapcsolatos jelentésében itt ez egy érzékeny kérdés, egy vizsgálat folyt le, a bizottság egy beszállítójával kapcsolatban, és az ombudsman azt a kérdést tette fel a bizottságnak, hogy valóban annyi javító rendelkezést tette, mint amennyiről jelentést tett. Tehát nagyon érdekes, hogy az ombudsman egy új vizsgálatot indít majd ezzel kapcsolatban. Tehát röviden ennyiben szeretném bemutatni ezt a jelentést. Azzal zárom, hogy az Európai Ombudsmannek mik a legfontosabb felelősségei. Tulajdonképpen az európai állampolgárok jogainak a védelme. És ez ebben hasonló a mi bizottságunk felel, feladatához. Ezeket a dokumentumokat az interneten is meg lehet találni, és egy felhívást is az Európai Uniós intézményekhez azért, hogy egy olyan taktikát, egy olyan stratégiát fogadjanak el, amelyben javítják a jelenlegi gyakorlatokat. És az, az itt említett okok miatt ez a jelentés az éves jelentési forma, formájában azt mutatja, hogy a jelentéstevő nyomon követi a munkát, ugyanis a fontos európai értékeket tükrözi az ombudsmannek a munkája, és pedig az átláthatóságot, és azt a szándékot, hogy segítsünk az európai állampolgároknak. Köszönöm szépen. λυπάμαι ότι έπεσα την ώρα που προσφέρετε καφές, αλλά ελπίζω ότι ακούσατε όλα αυτά που είχα να σας πω. Elnézést kérek, hogy pont akkor kellett beszélnem, amikor kávét rendeltek, remélem, hogy most már rendben lesz. Nos, mondja az elnök asszony. Nem tudom, hogy ki akar még hozzászólni. Tehát az EPP nevében támogatjuk ezt a jelentést, és magát a jelentéstevőt is, különösen Kornerin asszonynak a módosításait, Kochmerin asszonynak a módosítását. Elsősorban ilyen szerkesztési módosítások vannak. A zöldeknek az első szóbeli módosítását viszont nem fogadjuk el, és a fordításoknak a határ idejét mert hogyha ez nem történik meg, akkor nehéz lesz a módosításokat értelmezni. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, Gröne asszony. Hát egyre több nyelv van, úgyhogy tulajdonképpen ez a probléma nem valószínű, hogy megoldódik a közeljövőben. Ebben az esetben egyébként egyszerűen nem volt időnk arra, hogy több módosító indítványjal foglalkozunk, és a probléma az volt, hogy április 24-én adták ezt be, és addigra az eljárást már le kellett volna zárni. Sok ö, módosító indítvány volt, úgyhogy köszönöm a kollégáknak, hogy ezeket beadták, 17 módosítás volt, illetve két szóbeli módosítás. A néppártól már kaptunk egy véleményt, nem tudom, hogy más szeretne nyilatkozni még erről. Köszönöm szépen, hogy az elnök hogy nem tudom, hogy a többi frakció szeretne szólni, hogyha nem, akkor következik a szavazás. Egyes módosítás a hármas bekezdéshez Alia Déli asszonytól. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Gép Rambulum bekezdés, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Egyes bekezdés, Kochmerin asszony módosítása mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. mellette ki van, ellene, tartózkodás. Ötös következik mellette, illetve itt részenkénti szavazás lesz. Első rész. Odáig, hogy and transparently. Mellette ki van. Ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös bekezdés. Utolsó mondat. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Hatos bekezdés, egyes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos bekezdés, hetes módosítás, két részben, Első rész. Szavazásra bocsátom az első részt. Az új megfogalmazás szerint mellette ki van, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk az első részt, második rész. Mellette, ellene, Tartózkodás. Elutasítottuk ezt a részt. Hatos bekezdés. Koch Paliadéli asszony módosítása, illetve Rakti asszonyé, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 9 a bekezdés, 9-es módosítás. Ez egy új bekezdés, mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Tízes. Palia Déli asszonytól. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. tízes bekezdés, tizenegyes módosítás. Kochmerin asszonytól két részben. Első rész. Mellette ki van ellene. Tartaszkodás. Ezt meg kell ismételnünk, elnézést, mert nem egyértelmű az eredmény, mellette ki van. Ellene. Jóvá hagytuk. Második rész okafagyottá válik. 11-es bekezdés. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Jóvá hagytuk. 16-os bekezdés, kettes módosító indítvány okán asszonytól mellette ki van. Ellene? tartózkodás, jóvá hagytuk. 20-as bekezdés 13-as módosító indítvány Kokmerin asszonytól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Palia Déli asszony 14-es módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 22-es bekezdés, 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 23-as bekezdés, 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 23-as bekezdés, 16-os módosítás, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk a második részt pedig okafogyott vált mellette, ki van a jelentés mellett, ki van ellene. Tartózkodás. Jóvá a jelentést. Az Auken asszony a 8-as módosító indítványát át, illetve a 8-as ponttal kapcsolatban Auken asszony a jelentéstevő. Egy véleménytervezetről van szó. A szavazás megnyitom. Nem volt módosító indítvány. Nem volt módosító indítvány, tehát úgyhogy akkor közvetlenül a szavazásra térünk rá, 8-as napi rendi pontról szavazunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Most pedig akkor nézzük a petíciókat, amelyek az élőhelyekről szóló irányelv alkalmazásáról szólnak, és Nicolas Sadeler professzort fogjuk most meghallgatni, aki társszerzője. Nem tudom, hogy van-e valamilyen technikai probléma, mondja az elnök asszony, de folytathatom, hogyha gondolják. Tudnának-e segíteni a professzor úrnak, hogy a technikai problémát megoldják? kérdezi az elnök asszony. Tehát a jelentés egyik társzerzője a professzor úr, ennek témája pedig hasonlóképpen a Habitat irányelv alkalmazása az utolsó találkozónkon, ülésünkön is szó esett erről, a napirenden szereplő petícióknak is ez a témája. Legalábbis itt délelőtt, a délelőtti napirendünkön vannak ilyen pontok. Azt szeretném elmondani, hogy a petíciókkal kapcsolatban itt vannak a petíció szerzője, a 12-es petíció szerzője, Jean-Marie a 13-asnál David Colon és Jean-Paul de Klerk, ami pedig a 15-ös pontot illeti, Mark de Schauer petícióját. Ő sajnos nem lesz ma itt velünk, erről tájékoztatott minket, de fenntartja magának a jogot, hogy a bizottsághoz továbbítson információkat ezzel a petícióval kapcsolatban. Remélem, hogy azóta sikerült a technikai problémát megoldani. És nézzük akkor, hogy a rendünkön még milyen petíciók szerepelnek. E devo fare anche questo. Allora, mentre risolvono i problemi tecnici... És miközben megoldódnak a technikai gondok, arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy mely petíciók vannak még napirendünkön. A legutóbbi ülésünkhöz, ülésünk jegyzőkönyvéhez csatolva találhatjuk azon petíciók listáját, amelyeket elfogadtunk a korábbi ülésünkön. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e ellenvetésük vagy észrevételük, ha igen, akkor tegyék meg. Ha nincsen ellenvetésük, akkor pedig a függeléket elfogadhatjuk, az előző ülésünk jegyzőkönyvéhez csatolt függeléket poi la settimana scorsa è stata anche consegnata a ciascuno di voi la eh, lista delle ehm, petizioni. Ezen kívül pedig megkapták azon petíciók listáját is, amelyekre vissza kell térnünk, amelyeket újra meg kell nyitnunk, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetésük, akkor szerintem ezt a listát is jóvá hagyhatjuk. Érkezett egy kérés a 0734 per 2008-as petícióval kapcsolatban, ami pedig a B részt illeti, hogyha nincsen észrevételük, ellenvetésük ezzel kapcsolatban, ezt a listát is jóvá hagyhatjuk. ahogyan azt a kapott dokumentumban is láthatják. Az 52, 53 és 86-os pontoknál pedig az eljárás felfüggesztését javasoljuk. illetve 82-esnél hasonlóképpen. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt is hagyottnak tekinthetjük tehát a listát a módosításokkal, az említett módosításokkal együtt. Jó, akkor az utolsó közleményem következik, ami pedig a koordinátorok ülésének munkáját illeti. Ezen a találkozón ma délelőtt, illetve ma reggel Tehát azt mondtam, hogy találkoztunk a koordinátorokkal ma reggel, és szeretném önöket most tájékoztatni, hogy miben sikerült megállapodnunk. Például abban, hogy megkezdjük a munkát a jó gyakorlatok kódexéről. Ezt egyébként, ez egyébként már megkezdődött az előző ciklusban. Azt ki fogjuk igazítani az új, a házszabály új módosításainak megfelelően. És ezzel a kódexel majd a koordinátorok ülésén fogunk foglalkozni a jövőben, annak érdekében, hogy egy végleges szöveget sikerüljön összeállítani, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a problémákat nagyobb hatékonysággal tudjuk megoldani, és gyorsabban. Nagyon sokan önök közül a szakbizottság első ülése alatt már utaltak a hatékonyság és a gyorsaság problémáira. Két dokumentumról kértünk véleményt, az egyik a biodiverzitással foglalkozik, a másik pedig a közösségi szabályok alkalmazása. Nos, itt kiosztottuk ezeket a véleményeket. A szocialisták kapták meg az elsőt, a néppárt a másodikat tehát majd a későbbiekben a frakcióknak meg kell nevezniük a jelentések készítőit. Keresztnév vezetéknév egyaránt kell majd természetesen. Négyes pont. Ezt elhalasztottuk, mert Aukene asszony nincs jelen, ami pedig az Európai Bizottság képviselőjének megjelenését illeti. Nos, a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy kérésünkben ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy jöjjön el hozzánk az a biztos, akit ki fognak nevezni a közeljövőben, és a szakbizottságunk hatáskörébe tartozó ügyekért fog felelni. Ez teljesen új egyébként itt a szakbizottságban, ugyanis soha nem volt olyan biztos korábban, aki valódi partnerünk lehet. Így módon tehát az elnökség kötelezettséget vállal arra, hogy folytatja a munkát, annak érdekében, hogy megtegye mindent tőle telhetőt, a szakbizottsági elnökök érdekezletével fogja kezdeni ezt. Valószínűleg önöknek is megvan már a megfelelő dokumentum. Tájékoztatom önöket arról tehát, hogy egy weboldal, egy internetes weboldal született, annak érdekében, hogy az ombudsman kinevezésére vonatkozó híreket megtudjuk. Tehát ez a weboldal, ez már készen áll, ott megtalálnak minden információt. Ami pedig az ombudsman kinevezését illeti, lesz egy rendkívüli Strasburgi ülésünk október 19-én. Természetesen hivatalos meghívót is kapnak majd erre. Azt hiszem, hogy már semmi más nem maradt a tarsolyomban. Úgy látom, hogy a technikai problémát nem sikerült megoldani. Nem tudom, valaki szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz. Talán megkezdhetnénk a munkát a petícióval, és azután hallgatjuk majd meg a beszámolót, a jelentést, hogy ne pazaroljuk az időt szükségtelenül, hogyha értenek, vizsgáljuk meg most a petíciókat. A jelentést nem tudom, esetleg a diavetítés nélkül meg tudja tartani? Euh, Elnök arra asszony, szót kérek. Úgy tűnik, hogy nem működik. Nem tudjuk kivetíteni a képeket. Eh, quindi chiedevo, vuole procedere senza Vuole procedere senza... Akkor folytatni akarja, vagy pedig hagy, adjunk még önnek időt, hogy megoldják a technikai problémákat, talán akkor a technikusok segíthetnének. Jó, és akkor mi folytatnánk a petíciókkal addig. Vagy meg lehet oldani? Ha ha csak nem kell elmenni az előadónak nagyon sürgősen, akkor szerintem a petíciókkal kezdene kezdeni, és aztán utána majd visszatérünk, hiszen ez hasznosabb lenne számunkra, hogyha látnánk a kivetített képeket is. se non ci sono obiezioni. Eh, cioè... Nos. Jó, tehát hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor annyit elmondanék, hogy ez a jelentés olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek bevezetik tulajdonképpen a következő petíciókat, de lehet, hogy mégiscsak akkor petíciókkal kell kezdeni, és aztán a jelentést majd később halljuk meg, hallgatjuk meg. Tehát akkor Kezdjük a 251 per 2007-es petíciót, amelyet Marin Gale a Máltai állampolgár nyújtott be. És Viktor Gale a Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek a petíciók Egyrészt a földrajzi különleges védelmi zónákkal, tehát a különleges madárvédelmi zónákkal, területekkel foglalkoznak, amely közösségi érdekeket is, is képvis. Ezek a speciális védelmi zónák, madárvédelmi területek tekintetében azt, hisz, azt szeretném megjegyezni először, hogy ezeknek a védelme minden tagállamoknak a feladata, de tudományos kritériumokat figyelembe véve. És e, ezeket a BirdLife is figyelembe veszi, és az Európai Bíróság is foglalkozik velük, az Important Bird Area, az IBA fontos madár területek területén. 2004 szerint a máltai kormány 12 ilyen zónát alakított ki, ilyen térséget adott ki. És a bizottság egy jogsértési eljárást indított el a tudományos eredmények alapján. Amiután a maltai kormány elküldte az elemzéseket, az utolsó adiltokat is bekérték, de nem, fogadta el, nem fogadták el a maltai kormánynak a beadványát. A bizottságnak az elemzése azt jelentette, hogy az IBA, tehát a fontos madár térségeknek a kijelölését nem megfelelően végezte el a máltai kormány, de hogyha mert a madárvédelem szempontjából ezek nem lényeges területek. Tehát ez azt jelenti, hogy a legmegfelelőbb területeket kell védeni a kormányoknak, ez van benne az irányelvben, és a bizottság a területnek a kijelölésével nem tud foglalkozni. Tehát az irányelv a Natura 2000-en kívül eső területekkel nem foglalkozik, és figyelembe kell venni azt, hogy milyen fajok védelmét kell itt megvalósítani. Ezért nyomon követi majd a bizottság, hogy milyenek ezek a besorolások itt egy építési projektről van szó, amely a Habitat irányelvnek a hatája alá tartozik, és ez itt egy, az EU számára egy különleges védelmi terület, és 2009. decemberében is fog, foglalkoznak majd ezzel a kérdésekkel. A turist, turisztikai fejlesztések kérdése egy hotel bővítéssel foglalkozik a Natura 2000 irányelv hatája alá tartozik, és ezt a projektet többször módosították, azért, hogy megfeleljen a közösségi jogszabályoknak, és majd a máltai kormányokkal, október, kormányjal együtt október közepén újból foglalkozunk a kérdéssel. Köszönöm szépen. Buszutil úr kér szót. Grazie, signora President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első pont, amelyet szeretnék megemlíteni, az az, hogy nem igazán értem azt, hogy ezt a petíciót, hogy, hogy két évvel ezelőtt küldték, és hogy, hogy két éve később fogunk hozzá ennek megmutatására. Úgy gondolom, hogy a petíció benyújtójának el kellene azt mondani, hogy miért kellett kettő évet várnia arra, hogy figyelembe vegyék a petícióját sok minden nem történt az elmúlt két év alatt, bár vannak tények, amelyek megváltoztak, vannak fejlemények, és ma már nem igazán tudjuk megmondani biztonsággal, hogy, hogy valóban teljes mértékben megváltoztak-e a tények. Hogyha helyesen értett, értettem, amit hallottam, akkor úgy tűnik, hogy valóban megváltoztak a tények, voltak újabb fejlemények, az említett területet most már a habitát irányelv, az élőhely irányelv alá esik ez az érintett terület. Úgy gondolom, hogy az eljárás nem megfelelő a petíció benyújtójának, hiszen két évet kellett várnia arra, hogy foglalkozzanak a petíciójával, és ez nem megfelelő eljárás azok számára sem, akiknek a földtulajdona van ezen a területen, hiszen tudniuk kell, milyen jogokkal és milyen jogokkal nem rendelkeznek. Tehát ez mindenki számára egy nem megfelelő eljárás volt. El kell mondjam, tisztelt elnök asszony, hogy egyáltalán nem elégít ki az a válasz, amelyet a bizottság adott számunkra, és ezért azt szeretném kérni, hogy ezt a petíciót helyezzük a következő ülésünk napirendjére, és azt is szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság egyértelmű következtetéseket juttasson el hozzánk, annak érdekében, hogy egyértelműen le tudjuk véglegesen zárni ezt a petíciót. Tehát valahogy le kell zárnunk ezt a petíciót, de nem lehet az, hogy ilyen sokáig váljanak a petíciót benyújtók. Elnök, ezzel teljes mértékben egyetértek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem igazán értek egyet a kollégámmal abban a tekintetben, hogy nem volt kielégítő a bizottság válasza. Ennek az oka az az, hogy vannak jelzések arra vonatkozólag, hogy októberben, hogy lesznek viták erről a területről, annak érdekében, hogy bizonyossá váljon az, hogy milyen területről is beszélünk. Az Európai Bizottság is elmondta azt, hogy a, a, a, a, a fejlemények, a fej, fejlesztés átalakult, 60 százalék védett terület lesz, ez elérhető az emberek számára, ez magánterület, és ahogy tudjuk, ki kell egyensúlyozni az olyan fajta ö, dolgokat, mint ö, a sziget ö, turisztikai érdekeit, illetve az olyan területeket, ahol ö, Natura területnek ö, lehet nyilvánítani bizonyos területeket. Egyetértek Buzutil doktorral. A bizottság maga is bevallja azt, hogy további tárgyalásokra van szükség annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak a tényekről, erre majd októberben kerül sor. Úgy vélem, hogy ezt a petíciót át kell majd tennünk egy másik ülésünkre, amikor már tudunk többet a felmerült tényekről. Köszönöm szépen, elnök! nincs, ha nincs kifogás mindezekkel kapcsolatban, akkor ezt jóvá hagyom, és jóvá hagyom azt a kérést, hogy napirendre kerüljön majd ez az ülés. Időközben közben kapcsolatban lépünk majd a petíció benyújtóival, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a helyzet mindazzal, amit a bizottság elmondott, tisztázni kell a tényeket. Már így is túlságosan sok időt vette ez igénybe. Ellenőriznünk kell a tényeket annak érdekében, hogy jó lelkismerettel lezárhassuk ezt. Buzutél úr, igen, elnök úr, egyet értek az ön javaslatával, lehet, hogy pontosabbnak kell lennünk, biztosítani kell azt, hogy mivel a bizottság arról döntött, hogy a máltai hatóságokkal október közepén találkozót tart, ezért ezt a petíciót meg kell vitatnunk majd nekünk is egy másik ülésünkön, pontosan a máltai hatóságokkal lefolytatott tárgyalás után. Nekünk is újra meg kell vitatnunk itt a szakbizottságban ezt a kérdést majd, tehát ezen találkozó után rendben, mondja az elnök asszony, így fogunk eljárni. Hogyha nincsen semmilyen fajta kifogás, akkor rátérhetünk a jelentésre, most már működik a technika is. Készek vagyunk, vagy mindig van valamilyen fajta probléma? Rendben, akkor átérünk a 9-es napi rendi pontra, egy tanulmány bemutatása. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony. Hölgyeim és uraim, képviselők, hölgyek és urak. A petíciós bizottság felkért arra, hogy tartsak egy előadást, amelyet egy tanácsadó cégnek készítettem el a 92 per 43-as EK irányelvnek az hatos cikkével kapcsolatban, amely a habitat irányelvvel foglalkozik. Én itt csak röviden taglalnám ennek a jelentésnek a fő lényeges kérdéseit, és annyit jeleznék, hogy ez a jelentés először is egy olyan megállapításra jutott, hogy a különböző fajoknak és élőhelyeknek a helyzete egyre romlik az Európai Unióban, és a különböző statisztikai adatok is ezt bizonyítják. És a közösségi hatóságok részéről választ várnak arra, hogy a biodiverzitás, a fajok sokféleségének a csökkenését megáll, megállítják, és speciális védelmi zónákat fognak létrehozni a madarak számára a 79-es irányelvhez képest madár irányelv és a 92-es élőhely irányelv szellemében. Ezt a tanulmányt elsősorban azoknak a kérdéseknek a megvizsgálásra fordítottuk, ahol nyolc tagállamban ennek az irányelvnek a hatos cikkének a megvalósítását vizsgáltuk. Ez a cikk kötelezi a tagállamokat, hogy az élőhelyeket megvédjék, amelyeket kijelöltek, több olyan követelmény van, ahol, amelyek a növényeket megvédik, és a különböző projektekről rendelkeznek. A hatos cikk négy bekezdést foglal magában. Az első bekezdés a tagállamoktól természetvédelmi intézkedések foganatosítását várja el. A második bekezdés rendelkezések, szerződési rendelkezéseknek az elfogadását várja el a tagállamoktól, hogy a különböző károkat helyrehozzák, a harmadik pedig egy tanulmánynak az előkészítését kívánja minden projekttel kapcsolatban, amely jelentősen befolyásolja ezeket a helyeket. A negyedik bekezdés pedig eltéréseket enged meg a tagállamoknak, hogy a projekteket végrehoz hozzák, végre, akkor is, hogyha a tanulmánynak negít negatív az eredménye, de akkor, hogyha ez közérdeknek, nemzeti érdeknek felel meg, és fel, felebbezési lehetőségeket is tartalmaz, és kompenzációs intézkedéseket. A tagállam, eh, nyolc tagállamban ez a társaság eh, tanulmányokat végzett el, és ezeket a tagállamokat úgy választottuk ki, hogy a különböző esettanulmányokat összegyűjthettük eh, nyugati, északi és közép-európai országokat választottunk ki, és biogeográfiai területeket választottunk ki, és olyan államokat, amely eh, a, eh, a common law országaiba, common law eh, országainak is nevezhetők. A kiválasztási kritériumok között figyelembe vettem azt, hogy ezek a térségek mennyire járulnak hozzá a Natura 2000 hálózathoz. Aztán a projekteket megfelelő hatástanulmánynak vetették alá, és jelentős projektekről van szó, tehát nagy méretű, tehát autópályákról, tehát nagy beruházású projektekről van szó. Ezen kívül ezeket a projekteket eredetileg gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontból vitatottnak tartották a nemzeti szakértőknek a tanulmányai azokkal a projekttel foglalkoztak, amelyek, mint mondottam, jelentősek voltak, a, például bányákkal kapcsolatos, akkor veszélyes hulladékok elhelyezésével, autópályák, garázsok építésével, stb. 25 projektről van szó. A nemzeti elemzések alapján, amelyeket egy finomított kérdőív alapján készítettünk el. Megpróbáltam bizonyos megállapításokra jutni, és ezekből kiindulva különböző ajánlásokat fogalmaztam meg. Az első megállapítás a helyeknek a kijelölésével kapcsolatos. Nagyon sok hely még nem élvez védettséget, és e a a védettségnek a hiánya súlyosbítja ezt a helyzetet, tehát ezt a feltételek erózióját hogy minél gyorsabban megoldjuk ezeket a kérdéseket, a bizottságnak mindegyik térséget védenie kellene, és és egy megfelelő kezelési tervet is kellene hozzárendelni. Második megjelen, megjegyzésem, ez az értékeléseknek a jellegével foglalkozik. A nemzeti tanulmányok megmutatták, hogy a tudományos elemzések, értékelések nem mindig voltak megfelelőek. Egyrészt azért, mert a szakértők nem vették figyelembe a halmozott hatásokat. A hiányzott a szakértőknek a specializációja interdisziplináris jellegűnek kellett volna lenni. Ajánlásként azt javasolom, hogy a tagállamok a, már minél hamarabb vonják be az állami hatóságokat, független szakértőket alkalmazanak, és és hogy ellenvéleményeket is kérjenek mindig. E, a legnagyobb baja a legtöbb tanulmánynak azt mutatja, hogy az értékelés tartalma nem áll meg tudományos szempontból. Tehát ezért több javaslatot is teszek, ajánlát is teszek, tehát hogy konkrétan foglalkozzanak a hatásokkal, tehát a közvetlen közvetett, hosszú távú és halmozott hatásokkal foglalkozanak, a, a megfordíthatatlan hatásokkal, és a szakértők elemezzék a zéró lehetőségeket, tehát más alternatívákat is, amelyek nem sértik meg ezeknek a helyeknek a védelmét. A nemzeti szakértők többsége megmutatta, hogy az, az elővigyázatosság elmérével nem törődtek, e, de még ennél is problémásabb e, e, a legfontosabb térségekkel, területekkel kapcsolatban, ha bár a, előzetes véleményre szükség van a bizottság rendelkezései szerint, nem teszik meg ezt. Ezen kívül az érdekeket is finoman figyelembe kellene venni, de a nemzeti hatóságok ezt sem veszik figyelembe, ugyanis a gazdasági érdekek mindig fontosabbak, mint a természetvédelmi érdekek. Pedig az irányelvnek a fő célja az pontosan, hogy e, e, a természetvédelmet helyez előtérbe. Itt is teszek ajánlásokat, tehát átláthatóságot például, tehát mivel a, szakosodott hatóságok, azok nagyon gyakran a helyi, helyi hatóságok, amikor a természetvédelem kérdéseivel foglalkoznak, tehát hogy ezek legyenek, aztán vegyék jobban figyelembe az érdek, érdekeket azért, hogy a döntéshozók figyelembe vegyék az alternatívákat is, és azt válasszák, amely kevésbé, legkevésbé károsítja a környezetet. A négyes bekezdésben az irányelv az kompenzációs intézkedéseket is lehetővé tesz itt is csalódhatunk egy kicsit, hogyha olvassuk az elemzéseket, ugyanis ezek az intézkedések túl széles értelemben használtak, és gyakran hiányoznak, és akkor kezdik őket alkalmazni, amikor már a projektet végrehajtották itt amellett érvelek, hogy szigorúbban foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel nemzeti szinten, és ezeket a kiegészítő intézkedések helyrehozhassák az elszenvedett veszteségeket. És ezeket az intézkedéseket még a projekt elkezdése előtt vezessék be azért, hogy ne tegyék lehetővé, hogy valaki ravasz módon ezeket megtegye, amikor már nem lehet helyrehozni. És és iránymutatásokat ö, ö, hozzanak létre bizonyos projektekre. Az utolsó pedig a, az ellenőrzésekkel foglalkozik. Ugye itt hallottunk a petíciókról, meg az Európai Bíróságnak a hatos cikkel foglalkozó munkájáról. A nemzeti bíróságok is ö, a közigazgatási bíróságok egyre inkább foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de az állampolgároktól is meg lehet kérni, akik ugyan nem rendelkeznek a szakértelemmel, de nagyon sok sokat tehetnek, tehát ők őrizhetik ezeket, ők lehetnek az őrzői ezeknek a nagyon összetett rendszereknek. A bizot, az Európai Bizottságnak pedig továbbra is aktív szerepet kell játszania, és a 226-os cikk alapján a mulasztásokról igenis tegyen, mert a bizottság az a szerződésnek a, az őrzője és a származhatott jognak az őrzője, és ezért neki kell őrözni azt, hogy megfelelően alkalmazzák az irányelvet. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az előadás, és köszönjük a bemutatását, és megjegyzésekre lesz majd alkalom, de először a bizottság kapja meg a szót, Kremer úr. Köszönöm szépen, elnök úr a bizottság köszönni a parlamentnek, hogy ilyen eh, hasznos eh, és érdekes tanulmányt eh, rendelt meg, és osztjuk a legtöbb következtetést a Natura 2000 és a jogszabályok, amelyek a madárvédelemmel és az élőhelyek, védőhelyek védelmével foglalkozik, egy lényeges, a prioritást élvező feladatok közé tartozó kérdés. Az éghajlatváltozás miatt is. Nagyon sok jogsértést és panaszt kaptunk, amely körülbelül egy ötöde a környezetvédelmi panaszoknak. Ez azt mutatja, hogy valóban a végrehajtással kapcsolatban problémák vannak. A bizottság az irányelv átültetésével kapcsolatban szinte mindegyik tagállammal kapcsolatban szabálysértési eljárásokat folytatott. Három eset például most a bíróság előtt van, és több esetet már el is indítottunk. Ez jelzi, hogy milyen fontosak ezek a problémák. A bizottság mit tesz ebben az értelemben. Nyilván tudatában vannak, vagyunk ennek az irányelvnek a, a fontosságának, jelentésének, és a 2000 a, a, természeti térségnek a fontosságával. 500 ilyen terület van, amelyek ökológiai szempontból összefüggőek, és amelyeket a fajok és az élőhelyek megőrzése szempontjából fontosnak jelöltünk ki. Ezt a hálózatot már elindítottuk, de a helyek kijelölésében nagyon sok problémával találkoztunk, de majdnem befejeztük már ezt a tengeri, most a tengeri oldallal foglalkozunk. Jelenleg ugyanakkor a legnagyobb probléma a hatékony végrehajtása ennek a hálózatnak, ahhoz, hogy elérjük az irányelvnek a célkitűzéseit. A bizottság már a kezdetektől fogva nagyon sok erőfeszítést fordított az irányelvek megfogalmazásra, elsősorban a hatos cikk kapcsolatban, amelyet a tanulmány is többször részletesen említett több tanulmányt is, kiadványt is adtunk ki 2007-ben például, ahol a 6 per 3 és 4 kapcsolatban kiegészítéseket publikáltunk. Jelenleg nagyon sok erőfeszítést fordítunk arra, hogy a párbeszédet és az e- e- együttműködést erősítsük a különböző problémás e, ágazatok között, tehát akiknek a irányelv végrehajtásával kapcsolatban problémái vannak, például a kikötői területeket, a torkolatok területét, és azért, hogy a bevált gyakorlatot és tapasztalatot, és kicseréljük a különböző hatóságok között. Például a szélenergia tapasztalatait illetően, aztán a bányászati iparág tapasztalatait illetően, és egy új szakértői csoportot is létrehoztunk, ahol a Natura 2000-nek a kérdéseivel foglalkoznak, pontosan a különböző helyeknek a kijelölésével, a irányítási terveknek az megvalósításával, a, a természetőrzési helyzet, módszereknek a bevezetésével. Ezen kívül a bizottság a jogi kérdések mellett a nemzeti bírákkal is egy együttműködési programot alakított ki. Egy sorozatát fogjuk el, kezdtük el Bulgáriában a, egy szeminárium sorozatnak, és ezeket majd folytatni fogjuk még az év során, azért, hogy jobban megértessük a bírákkal, és megpróbáljuk rávenni őket a harmonizáltabb megközelítésére és végrehajtására ennek az irányelvnek a tagállamokban. Az irány ebben a tanulmányban nagyon sok megállapítást osztunk a szerzővel, és mi is szeretnénk javítani az ilyen mélyreható és független tanulmányoknak az elkészítését hiszen ezek nagyon fontosak, és a bizottság továbbra is szoros figyelemmel követi ezeket a terveket a hatos cikk megvalósítása szellemében. Tehát, hogyha szükséges, a, hogy tehát, hogyha látjuk, hogy valóban szabálysértés történt, jogsértés, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. Ennyit akartam mondani, elnök úr, és még egyszer köszönjük ezt a tanulmányt, és csak még egyszer hangsúlyoznám, hogy milyen fontosnak tartjuk a Natura 2000 megvalósítását. Köszönöm szépen, Krémer úr! Nagyon sokan kértek szót, Harms úr, Auken asszony, De Brun úr. Még valaki szeretne hozzászólni ehhez a témához? Auken asszonyt már láttam, fel is írtam. Nincsen más? Akkor megadom a szót ennek a négy személynek. Beléve asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a tanulmányt, és hangsúlyoznám, hogy milyen jó minőségi. Osztom én is ennek a következtetéseinek a legnagyobb részét. Szeretnék két-három kérdést hangsúlyozni. Az első az, hogy a petícióknak a nagy része, amelyet a bizottságunkhoz nyújtanak be, pontosan a madár és az élőhelyvédelmi irányelvekkel kapcsolatosak. A jelentés is azt hangsúlyozza, ezt hangsúlyozza, e, ugyanis úgy tűnik, hogy a tagállamok minden lehetőséget megragadnak még ma is, amikor az habitat és az madárvédelmi irányelv esetében nem járnak el óvatosan. E, láttuk a tanulmányban is, és ezt látjuk a bizottságban is, hogy ezeket a projekteket csak akkor adják fel, hogyha az állampolgárok már lépéseket tennék. Azért térek vissza erre a kérdésre, mert úgy tűnik számomra, hogy az élőhely irányelv e, alkalmazásában azt látjuk, hogy a politikai eh, akarat hiányzik a tagállamok részéről és a bizottság is csak minimális lépéseket tesz arra, hogy a, rávegye a eh, tagállamokat, hogy alkalmazzák a közösségi jogot. Második megjegyzésem, hogy amikor a legutóbbi meghallgatás volt, eh, és Barozó úr megjelent a bizottság nevében, akkor az élőhely és a Natura 2002 irányelve kapcsolatban egy felülvizsgálatot ígért. Pedig úgy látjuk, hogy a probléma nem maga az irányelv, hanem annak az alkalmazása és az alkalmazás ellenőrzése a tagállamokban. Tehát nincs szükség újabb dokumentumra, hanem intelligensen kell alkalmazni annak a rendelkezését, figyelembe kell venni a környezetvédelmi parancsoló szükségleteket, ezeket, és erőfeszítéseket te, kell tenni arra, hogy az irányelvet és ezt a mechanizmust alkalmazzák. Végül pedig egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Hallottuk, és tudjuk is, hogy a bizottságnak nagyon fontos a szerepe a NATO-ra 2000 hálózat megvalósításának illetően, és a EU jogszabályoknak az alkalmazását illetően. Ha megnézzük a célkitézések itt ennek a Natura 2000-nek és a másik irányelvnek, akkor azt láthatjuk, hogy az élőhelyek megőrzése az elsőrendű feladata. A 2000 tízes célkitűzés a biodiverzitás, tehát a fajok sokféleségének a megőrzése. Ezért teszem föl a kérdést a bizottságnak, hogy mi a terve arra, hogy lefékezze a biodiverzitásnak a megszüntetését. Mit tervez az osztályozást és a térségek, a területeknek a védelmét illetően. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen, Béli asszony. A következő, Zsár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a Natura 2000 megvalósítását szeretnénk, és az élőhelyek megőrzését szeretnénk elérni. Egyetértek azzal, amit az előttem szólók elmondtak. Az a sok petíció, amit kapunk, az is azt mutatja, hogy vagy nem jó a végrehajtás, vagy pedig a különböző jogszabályok nagyon különbözőek, és nem igazán derül ki abból, mit kell tenni. Remélem, hogy hogy az úgynevezett menedzsben is belátja azt, hogy mit kell tenni, és milyen fajta feltételeket kell teljesíteni. Egyetértek azzal, hogy a nagy projekteknél, ahol valóban beavatkoznak a természetbe, vagy akár meg is semmisítik a természetet, például útépítésnél, vagy nagy ipari területek kialakításánál, nagyon is meg kell nézni azt, hogy mit lesz ezeknek a következménye. A szakbizottságot és az Európai Bizottságot egy másik problémára is szeretném figyelmeztetni. Az arányosság érdekében a Natura 2000 végrehajtása csökken, hogyha nem figyelünk erre, akkor lehet, hogy ebből is problémák fakadnak. Németországban Két intézkedés van, amelyet szeretnék megemlékeztetni. Ezek állandóan megjelennek a médiában, állandóan vitáznak erről. Az egyik a korábbi katonai, korábbi terepek felszámolása. Ezek olyan területek, ahol még kőolaj, dízel is, dízelolaj is található a földben, a talajban, és hogyha ezt szeretnénk helyrehozni, akkor a Natura 2000 értelmében nem lehet elvégezni ezt egy egyébként észszerű feladatot. Az emberek ezt nem értik. Egy részről nem lehet eh, erre a területre belépni, mert itt korábbi katonai terület volt, de Natura 2000 értelmében pedig nem lehet helyrehozni ezt a területet, mert természetvédelmi terület. Egy másik terület Németországban Szászország, ahol nagyon sok korábbi vasútvonal fut, amire már nincsen igazából szükség. Ezeket is meg kell szüntetni, ez nagyon bonyolult. Ezekről, ezek használatáról a német vasutak lemondtak, Tehát itt óriási problémák vannak a Natura 2000 miatt, emiatt nem lehet például megfelelő biciklotakat kiépíteni, erre is szerettem volna felhívni a figyelmüket, mindenképpen a Natura 2000-et szeretnénk, szeretnénk megőrizni az élőhelyeket, szeretnénk megtalálni a középutat annak érdekében, hogy a, a józan célkitűzéseket ne sodorjuk veszélybe, egy fokozatos tervet kell kialakítanunk, átfogó tanulmányokról egyébként le lehetne mondanunk, hogy sok pénzbe kerülnek, és, a, és hogyha ezt mind elvégezzük, annak az lesz még a mellékterméke, hogy az emberek ezt el is fogadják, hiszen mindent, amit eh, el szeretnénk érni, azt csak az emberekkel együtt tudjuk eh, elérni. Ennyit szerettem volna mondani. Mrs. Elkin, please. Auken, asszony, parancsoljon. Thank you very much. Ne, jeg tager det dansk. Øh, øh, Először is szeretném megköszönni az itt elvégzett munkát. És egy kicsit habozok azért a köszönetnyilvánítással a bizottság irányába. Rossz, szak, rossz tapasztalataim voltak a bizottsággal, nem igazán tudták teljesíteni az irányelv elvárásait. A Natura 2000 az egyik legnépszerűbb jogszabálya az Európai Uniónak, és jó az, hogyha beszélünk az ilyenfajta problémákról, mert láthatjuk azt, hogy az Európai Unió valóban egy brilliáns intézmény, amely valóban a fontos problémákkal foglalkozik, és segítséget kíván nyújtani Természetesen nehéz ezt megmutatni, és mi politikusok vagyunk felelősek azért, hogy ezt valóban meg tudjuk mutatni. A természetet védeni kell, és nagy, szám, nagy lesz a számla akkor, hogyha ezt nem végezzük el, tehát sokat kell ezért fizetnünk. A, meg kell védeni a fajok sokszínűségét, ez mind nagyon fontos. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy valóban sokkoló volt az számunkra a zöld frakcióban, amikor Barózó úr eljött hozzánk, és amikor megkérdeztük őt arról, hogy mi a helyzet a Natura 2000-ről, hiszen nagyon gyakran láttuk azt, hogy a dolgok nem haladtak előre. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy alternatívákat támogassunk. Korábban nem alkalmazták az elővigyázatossági elveket, és csak a legprimitívebb gazdasági érdekeket akarják kihasználni. Tehát erre szeretnék figyelmeztetni a bizottságot, hogy, hogy erre figyeljünk. Nem az országok alatt akadtak el a végrehajtásnál, hanem a bizottság. Mindezen vádakra Barózó azt mondta, hogy a bizottság most már foglalkozik ezzel az irányelvvel. Áttekintik ezt, de szerintünk inkább ezt gyakorlatban kellene áttekinteni. Remélem, hogy végre rájövünk arra, hogy mi is történik, mert hogyha az Európai Bizottság azt mondja, hogy valami jól működik, akkor azon nem kell e, kijavítani. És úgy gondolom, hogy a bizottság pont ezt próbálja. Köszönöm szépen a munkát, remélem, hogy ezzel majd sikerül valamelyest előrébb jutnunk, és mindenképpen nyomon követjük ezt, nem fogjuk ezt a munkát feladni, hiszen mindenképpen szeretnénk ez ellen fellépni, és hazámban is ez a hozzáállás. Nálunk is előfordulnak hasonló esetek, tehát semmi esetre sem szeretnénk azt mondani, hogy feladjuk ezeket a célokat, kitartunk a nagy céljaink mellett, amelyeket az irányelvben rögzítettünk. Köszönöm a munkát! Köszönöm, de Brunasszony következik. Köszönöm szépen! Én is szeretném köszönetemet nyilvánítani az elvégzett munkáért ezzel a beszámolóval kapcsolatban. Először is szeretném azt elismételni, hogy ön is elmondta nagyon világosan, hogy a területek kijelölése késedelmet szenved, vannak olyan területek, amelyeket, amelyek nem kapnak megfelelő védelmet, nem kapnak megfelelő igazgatást, hogy milyen célokat állapítanak meg a biodiverzitási tervek esetében ezeket a célokat egyszerűen nem tartják be, ezért fokozni kell tevékenységünket ezen a területen. A bizottságnak is volt egy tanulmánya azzal a témával kapcsolatban, hogy milyen a biodiverzitás gazdaságossági helyzete, tehát hogy milyen gazdasági költségekkel jár, milyen gazdasági kiadásokkal 1,4 és 3,2 trillió euró évente. Ilyen összegről beszélünk. A tagállamok tehát az Európai Unión belül mindig a projektek gazdasági aspektusait vizsgálják, nem pedig a környezetvédelmi aspektusokat. A bizottság is ezt elismerte, és ezzel pedig nagyon káros gazdasági választ és eredményt fogunk elérni, és nagyon nehéz helyzetet a környezetvédelem szempontjából. Ezért tehát azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság munkacsoportjait, főként azt, amely a kitermelő iparoknál a torkolatokat, torkolatokkal foglalkozik, és irányelveket, iránymutatásokat adnak ki, ezek a munkacsoportok. Természetesen a tagállamoktól kérném először is azt, hogy foglalkozzanak a hiányosságaikkal végrehajtás szempontjából. Szeretném, hogyha jó gyakorlatok cseréje felgyorsulna, főként pedig a képzésre kellene nagyobb figyelmet fordítani egyes tagállamokban, mint például Bulgáriában, ahol az utolsó ülésen beszéltünk arról, hogy ott milyen nehézségek merültek fel, és hogy miért nem lehet kifogással élni egyik tagállamban sem. Tehát, hogyha egyes tagállamok kevés, kevesebb ideje kell foglalkozzanak ezzel az irányával, mint mások, akkor ott több képzésre van szükség. Egyes tagállamok pedig nagyra értékelik, hogy, megrend, hogy ha megkapják azokat az információkat, amelyek segítségével az irányelvet jobban végrehajthatják. De ez csupán egy aspektus, és szerintem nagyon világos az, hogy a tanulmány is azt mutatja a bizottságnak, kezdeményezőbbnek kell lennie, hogy a szerződésszegési eljárásokat kezdeményezze. Az információ cseréje, jó gyakorlatok cseréje egy nagyon fontos aspektus, azonban azt látjuk, hogy az iránymutatások alapján, a jelzések alapján a biodiverzitási célokat nem sikerül majd teljesíteni, és nem tudjuk az ökoszisztéma védelmét biztosítani. Ezért sokkal keményebb intézkedésekre van szükség, és proaktívabb hozzáállásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosztinár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a e, professzor úrnak ezt a jelentős tanulmányt. Románul fogok hozzászólni. A Van egyfajta konfliktus a gazdasági érdekek és e, a az élőhely irányelv érdekei között. Egyrésztről a turizmus áll az előtérben, másrésztről pedig a megújuló energia források támogatása. Romániában is tárgyalunk arról, hogy egyre többet használjuk fel a szélenergiát, egyre több szélerőművet építsünk, és főként figyelve itt a vándormadarak mozgására is. Nagyon hosszú a reakcióidő, tehát attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdenek beszélni egy projekt hatásáról az élőhelyekre, egészen addig a pontig, amíg a végleges döntés megszületik pro vagy kontra, ez az időszak nagyon hosszú. Miért mondom ezt? Azért, mert egyrésztről a tagállamok túlságosan kevéssé dolgoznak együtt egymással, túlságosan visszafogottak, és főként csak a gazdasági érdekeket védik. Másrésztről viszont az Európai Bizottság nagyon-nagyon lassan reagál. Ezt, ezt mindenképpen javítani kell, hogy ezt eh, finoman fogalmazzam meg. A szabálysértési eljárásnál is ez az eljárás több évig elhúzódhat, és ezen időszak alatt, amikor végre sikerül már döntésre jutni, akkor igazából ez egy post factum döntés lesz, hiszen már a tények eh, megvalósultak, és eh, bizonyos fajok esetében ez egy post-mortum döntés, mert addigra már kihalnak ezek a fajok. Azt szeretném, hogyha az új Európai Bizottság prioritásként eh, alkalmaznám a következő dolgokat. Ne csak egy közös jogi gyakorlatot építsenek ki a 27 tagállamban, hanem hozzanak létre, alakítsanak ki egy közös reakcióidőt is, hiszen minden ország különböző módon reagál, és ezért az Európai Bizottság állandóan csak vár, és minden csak romlik a bizottságon, illetve a tanácson is belül egy közös időszakot kell ki, ö, alakítani, meghatározni, amíg egész Európa szerte meghatározzák azt, hogy mennyi ideig húzódhat el egy ilyen eset. Második dolog, amire szeretnék figyelmeztetni, az Európai Unió és a szomszédos országok között, akik nem EU tagok, beszélnünk kell az élőhely irányelvről. Miért? Azért, mert az a helyzet, hogy a hatások határokon átnyúlóak, és a hatások általában összegződnek is. Például Oroszországgal beszélhetnénk a balti-tengeri csővezetékről. Megmutatkozott az, hogy Oroszország ratifikált bizonyos feltételeket, de nem azokat, amelyeket mi Európában alkalmazunk. Nem csak az energia partnerség kapcsán kell beszélni Európának Oroszországgal ezekkel a határokon átnyúló hatásokról. Ukrajnával is egy ilyenfajta párbeszédre kell törekedni. Itt gondolnunk kell a Fekete-tengerre. Egyáltalán nem beszéltünk itt a Vistro csatornáról sem, de az Európai Uniónak mind a 27 tagállamával együtt kell felszólalni, és minden 27 tagállam érdekét meg kell védenie. Ezért az Európai Bizottságnak a szomszédos országokkal folytatott párbeszéd során is ki kell állni az élőhely irányelv mellett és a madárvédelem mellett. Köszönöm szépen, Bosztinár úr. Most akkor meg fogom adni a szót a bizottság képviselőinek, Krémer úrnak. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok kérdést fogalmaztak meg, és megpróbálok legalább némelyikre választ adni. Először is el szeretném mondani, hogy több tagállamban problémát jelent, hogy a közvélemény megértse a habitát, az élőhely irányelvet. És hogy megértsék, hogy mit jelent a Natura 2000 megfogalmaztak már kritikákat is, itt is, a, és pedig azt illetően, hogy az a benyomás keletkezett, hogy a projekteket akadályozzák méghozzá túlzott módon. A habitat, tehát az élőhely irányelv a fenntartható fejlesztést és a, fej, a, projekteknek, a, fejleszt, a projekteknek a fejlesztését lehetővé teszi úgyhogy a környezetvédelmet tiszteletben tartják. Hogyha néha helyi szinten úgy látják, hogy felesleges akadályok vannak, ez nem az irányelv hibája hiszen az irányelvben benne van, hogy a projektfejlesztések hatását megfelelő módon kell tanulmányozni, és figyelembe kell venni a biodiverzitás megvédelmének sokszor, talán gyakrabban úgy tűnik, hogy a projekteket klasszikus módon hajtják végre. Először a gazdasági célkérdéseket fogalmaznak meg, és aztán a megfelelő tanulmányokat végeztetik el, és akkor látják, hogy a biodiverzitásra káros hatásai vannak. Ezért meg kell változtatni a gondolkodást, és a projektek megtervezése pillanatában figyelembe kell venni egy a célkitűzésekben bele kell venni a biodiverzitás megérzését is. Mert ha nem veszik már nagyon korán figyelembe ezeket, akkor akadályokkal, akadályokba fognak ütközni a végén. Tehát nagyon fontos, hogy e, ezt kommunikáljuk, ugyanis ez a szempont az irányelv jobb alkalmazásához vezethet, a gazdasági ágazatokban. A különböző ágazatokkal való kapcsolatainkban eh, mi is eh, bátorítjuk ezt a eh, megközelítést, angolul ezt working with nature, tehát együttműködés a természettel nek nevezzük, ami azt jelenti, hogy olyan projekteket terveznek meg, amelyek, amikor megvalósítják őket, akkor nem ütköznek akadályokba tehát mert figyelembe vették a természetmegőrzési célkitőzéseket. Ez a nemzeti szinten való elfogadhatottságot és a helyi szinten való elfogadhatóságot célozta meg ez a válasz. Tehát a Natura 2000 például a régi vasúti hálózatokat, vagy a katonai területeket károsan érinti. Én ezt nem így látom, hanem pontosan segít ezeknek a, a helyes kezelésében. A jövőt illetően a prioritásaink nyilvánvalóan a biodiversity programnak a megvalósítása, a nyomon követése, és a nyomon követés során a legfontosabb az, hogy mielőtt, a Natura, mielőtt ezt megvalósítják, a Natura 2000-et, és e, a következetes és hatékony végrehajtást e, e, célozzák meg. A bizottság proaktív módon segíti ezt a megvalósítást, de ugyanakkor a jogsértéseket amelyek továbbra is léteznek, azokat szankcionálni fogja a 226-os cikk alapján. Ez egy ideig eltart, már elkezdtünk bizonyos eljárásokat, reakciók is voltak hozzájuk, de hát ez mind sokáig tart a biodiverzitás és a gazdaság konfliktusát illetem valóban léteznek ezek a konfliktusok, de ezeket a konfliktusokat meg lehet oldani, újra át kell tekinteni az irányelvet. Mi úgy látjuk, hogy ez az irányelv úgy jó, ahogy van, 79-ben volt az a, a madárvédelmi, és 92-ben az élőhelyvédelmi irányelv, és hogyha szükséges lenne a felülvizsgálat, akkor csak a cselekvési terv felülvizsgálata után történhet meg. És csak azután, hogy a 17-es cikknek a végrehajtását, tehát a fajok megőrzése és az élőhelyek megőrzése feladatait is ellátták-e, és a idei tanulmány azt mutatta, hogy a biodiverzitás bizony nagyon rossz állapotban van. Tehát, hogyha lesz felülvizsgálat, akkor az azért lesz, hogy még hatékonyabbá tegyük ezeket az intézkedéseket, és hogy kiküszöböljük a hibákat és semmiképpen sem gyengíteni akarnánk. Hiszen az Európai Uniónak a biodiverzitás megcélzó legfőbb eszközeit nem gyengíthetjük. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdések legtöbbjére, és talán mivel korlátozott idő, itt megállok. Grazie a lei, io volevo allora ringraziare anche il professor De Sadeler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 Eh, in rappresentanza della Commissione esecutiva, alla quale darei la parola per l'intervento. Um, Köszönöm szépen. Volt egy kommunikáció, egy közlemény a szakbizottság irányába, amikor ezt a petíciót megkaptuk. Ez arra vonatkozott, hogy nem volt bizonyíték nem adtak elég részletet arra, hogy valóban a habitat és a madárvédelmi irányelvet megsértették volna. Tulajdonképpen ez a petíció egy Natura 2000 terület híd építésére vonatkozik. További kiegészítő információt kértünk a petíciótól, és a petíciós az Európai Bizottságnak különböző dokumentumokat nyújtott be, beleértve a hatóságoktól kapott dokumentumokat. Ezek azt mutatják, hogy a projekt kihatását vizsgálták valóban, és megállapította, hogy ez a terület épséget nem veszélyezteti. Engedélyezést kapott ez a projekt, különböző intézkedések, enyhítő intézkedéseket is hoztak, és úgy tűnik, hogy ezek figyelembe is veszik a helyi faunát és flórát. A petíciós a hivatalos hatóságok, illetékes hatóságok álláspontját nem kérdőjelezte meg. Úgy gondolja ezért a bizottság, hogy a habitat irányelv szempontjait figyelembe vették, ezért tehát az európai környezetvédelmi jogszabályokat ez esetben nem sértették meg, ezt állapította meg a bizottság. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak. Ah, ci sono interventi, chiedevo se qualcuno prende la parola su questo. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy szeretnének-e hozzászólni ezzel a petícióval kapcsolatban. Amennyiben nem, át is térünk a következő pontra, de akkor ezt a petíciót logikus módon nem zárjuk le, hanem részletesebben megpróbáljuk megvizsgálni az Európai Bizottság válaszát. 12-esnél tartunk most, ez a 37 per 2005-ös számú petíció. Lorenz de la Matinie asszony adta be ezt a petíciót, és ez szorosan kapcsolódik a 0613 per 2009-es petícióhoz és Jean-Marie Salomon úr petíciójához, és ő itt van a teremben, hogyha jól tudom, meg is adom neki a szót, hogy ezt a petíciót bevezesse. Elnök asszony, szeretnék gratulálni a jelentéshez, eh, hiszen én egy petíciót benyújtó vagyok, aki egy környezetvédelmi veszélyt jelentő eh, tervvel kapcsolatban nyújtotta be a petícióját, és tökéletesen eh, egyetértek azokkal a megállapításokkal, amit hallottunk. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Két petícióval kapcsolatban szólok a 37 per 2005 és a 613 per 2009-es számú petícióval kapcsolatban 300 állampolgára írta alá ezt a tiltakozást, és a Szüliszölvar és a Bolla három fenyegetettséget lát, három hasonló fenyegetésséget. Már 13 évvel ezelőtt eh, ellenálltunk olyan terveknek, amely a Luhár fölött három eh, hidat is épített volna. Ma pedig eh, a kivételésünket, amelyek a fenntartható fejletés, fejlődést és az észszerű beruházást illetően, amely 300 millió eurót jelent, kérjük, hogy vegyük figyelembe a környezetvédelmi hat, hat hatásokat. 1900 14 óta figyelembe veszik ezt a területet, mint természetvédelmi területeket. Ezek ugyanis már régóta védettek, mert erdős területek, és különleges Natura 2000 védelmi területeknek is számítanak bizonyos zónák az élőhely direkt irányelv szellemében. És a az emberiség örökségébe tartoznak ezek a területek nagyon sok ritka védett fajt is magában foglalnak ezek a területek. Száz vadmadár, amelyeket 40-et védenek, és 15 különösen kihalással fenyegetett, például a vadászos, vadássólyom, és ilyen állatokat védnek. És a folyók is vidrákat és más emlősöket, emlősöknek adnak élőhelyet, és különböző más állatokat, amelyeket Európa szeretne megvédeni. Ugyanakkor ezt a területet, és ennek a nagy természeti gazdagságot veszélyeztetik ezek a beruházások. És mi ezért nyújtottuk be a petíciónkat, ugyanis ezt a verés, varázslatos területet, amelyet, amelyel kapcsolatban loári hatóságok úgy döntöttek, hogy elterülik a, a nehéz teherautó forgalmat, és egy hidat is építenek, amely nem igazán tudja ezt a terhet elviselni, és amelyet 35 méterre kell a folyómederbe építeni azért, hogy megtartsa ezt a hidat. Ezt a projektet úgy, erről a projektől úgy döntöttek, hogy semmilyen alternatívát nem vizsgáltak meg. Például más hidaknak az építését. És nem voltak igazából komoly tanulmányok, de azóta azt mondták, hogy összehasonlították más tanulmányokkal is, pedig a mi meglátásaink szerint ezek nem voltak igazából, igazából. Tehát a, a, a helyi hatósági választásokon is láthattuk, hogy mennyire elégedetlenek a lakosok ezekkel a tervekkel, de most már egy PPP-t, egy állami és magánvállalkozási partneri kapcsolatot alakított ki ezekre a projektekre, amelyekkel mi szemben vagyunk, tehát tiltakozunk ellene. Nem tájékoztattak bennünket ezekről. Hogyha vannak olyan aspektusok, amelyek nem annyira kényszerítőek a Natura 2000-ből, de mégiscsak a Natura 2000 az, amely ezeknek a helyeknek a megmentését lehetővé teszi. Ugyanis e, e, a terület e, kijelölését megtámadtuk, és mégis a, a közgyűlés megszavazta ezeket. Tanúsítom, hogy azután, hogy bennünket itt szívesen fogadtak, és akkor éreztük először, hogy meghallgattok bennünket, és megbizonyosodtunk arról, hogy a mi érveinket figyelembe vették az európai irányelv alkalmazásával kapcsolatban, és ez megfelel a pontos, világos adatoknak is. Aztán tanúsítom azt is, hogy amikor eljöttek a parlamenti képviselők ezekre a helyekre, és meggyőződtek arról, hogy az állításaink valósak, a, megnézték a Loár fölött átívelő hidak terveit, és észrevették, hogy ez tulajdonképpen hazugság, tehát nem jogos az eltér, elterelő út. Ez a vizsgáló bizottsági küldöttség figyelembe vette, eh, hogy milyen eh, eh, módon sértették meg a Natura 2000-et, és a, amelyről a kivetelező az ellenkezőjét állítja. A települések számára ez a jelentés azt jelenti, hogy felül kell vizsgálni ezeket a terveket a közgyűlésben. Reméljük, hogy a petíciós bizottság eh, tovább folytatja a munkáját, és nyomást gyakorol a francia hatóságokra, eh, azért, eh, hogy ha ők nem teljesítik a követeléseket, akkor lépéseket tesznek ellenük a 228-as cikk értelmében bíróság elé citálják a hatóságokat ugyanakkor nyugtalanságunkról és nyugtalanságunknak is hangot kell adni, mivel ezek az eljárások késlekednek hiszen ez a késlekedés azt jelenti, hogyha a magánvállalkozás, magánvállalkozó kezébe kerül, akire nem vonatkoznak a közbeszerzésnek a szabályai, akkor tragikusak lesznek a következmények ugyanis akkor az irányelvnek a nem alkalmazását vagy helytelen alkalmazását nem fogják szankcionálni. Tehát mi nem tudjuk elfogadni, hogy ezeket a projekteket, terveket megvalósítsák, és a francia és már láttuk, hogy a francia közigazgatási bíróság előtt sem hallgattak meg bennünket, mert azt mondták, hogy más jellegű ez a kérdés. Pedig európai törvényekről van szó, hiszen a környezetvédelmi kérdésekben az állampolgárok számára és a különböző szervezetek számára lehetővé kell tenni a bírósághoz fordulást. A petíciónk, amelyet befogadhatónak nyilvánítottak, hangsúlyozza, hogy mennyire súlyos ez a, a helyzet, és hogyha a közgyűlés a, egy magán vállalkozó kezébe adja a, ennek a projektnek a megvalósítását egy PPP keretében. 2009. március 19-én ezt a projektet újra megvizsgáltatuk, és alternatív megoldásokat kértünk, de erre semmilyen választ nem kaptunk, és nem vették figyelembe ennek a, nem vették figyelembe ennek a négy hídnak a halmozódó hatását a környezetre. Tehát a környezetvédelmi hatalmányoknak a következményei, amelyek nyilvánvalóan megállapították, hogy ezt a fajta elkerülő utat nem lehet megvalósítani, nem vették figyelmet. Tehát ezért szeretnénk, hogy kinyilvánítsák, hogy ez egy szembeszökő megsértése volt az irányelvnek, és Európa ezt nem engedheti maga, meg magának, és a felelőseket meg kell nevezni, és időben kell cselekedni. A petíciós bizottságnak a segítsége épp ezért nagyon fontos volt számunkra, és ezért hálásak vagyunk és a környezetvédelmi törvénytervezet az már olyan fenntarthatóbb szállítási útvonalakat jelöl ki, mint például a vasi, vasút, de itt a helyi tervekről nem feltétlenül szólnak. Minden olyan minden olyan szállítási, beruházási terveket, amelyeket mi is itt említettünk, nem vesznek figyelembe. Épp ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió az irányelvnek a betartását megvalósítatsa, azért, hogy ne legyenek megfordíthatatlan következményei az ilyenfajta projekteknek. Épp ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban véget vessenek az ilyen terveknek, mielőtt még túlzott károkat okoz. Köszönöm szépen. Most uh, meghallgatjuk a bizottság véleményét. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és erre, e, e, uraim, petíciót benyújtok. Köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak nekem hogy beszéljek arról, hogy hol tart most ez a petíció. Először is a bizottság hangsúlyozza, hogy már több év óta nyomon követi ezt a kérdést, azért, hogy helyzetjelentést tudjon adni. A legutóbbi információk szerint, amelyeket a francia hatóságoktól kaptunk, azt jelenti, hogy az alapvető projekteket illetően, a zsárkot illetően is eddig nem bocsátottak ki engedélyeket. Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi hatos, hatástanulmányok a Natura 2000-nek megfelelőek, még nem kerültek végleges formájukban. Ez azt, jel, formájukban. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy további tanulmányokra lesz, hatástanulmányokra lesz szükség, azért, hogy a halmozódó hatásait vizsgálják a Loire folyóra ezeknek a beruházásoknak. Tehát a projektekről még nem tört, tehát döntöttek ugyan a közgyűlések róla, de még nem engedélyezték ezeket. Tehát ezek a, itt figyelembe kell venni a közhasznát is ezeknek a projekteknek. Tehát ilyen keretek között a közvéleménynek joga van ahhoz, hogy részt vegyen a ö, döntésekben. Két irányelv van ebben a, ezen a területen, a 85-ös és a 2003-35-ös, és nyilvánvalóan a 92-es élőhely irányelv. És a 35-ös 2003-ból azt írja elő, hogy a közvélemítést tájékoztatni kell, hogyha a négyes mellékletben lévő információk rendelkezésre állnak. Tehát a projekteket ismerteni kell, a projekteknek, a különböző terveknek a hatásait, aztán azokat az intézkedéseket, amelyek a hatásokat csökkentik, és az alternatív megoldásokat is felvázolják. És azt látjuk ma, hogy e, még nem tartunk itt, legalábbis az szerint, amit a francia hatóságok elküldtek. Tehát még most dolgoznak a környezetvédelmi hatástanulmányon. Tehát a helyi hatóságok tervezhetnek különböző projekteket, például két hitat is, de ez nem azt jelenti, hogy ezek a projekt, projektek valóban megvalósításra kerülnek, tehát hogy a hatóságok engedélyt fognak kibocsátani, amely lehetővé teszi ezeknek a projekteknek a megvalósítását. Tehát ettől még messze vagyunk, majd a francia hatóságokat 2011. januárjában fogják ezzel megkeresni. Az Európai Bizottság épp ezért eh, az Európai Bizottságnak az áll a szándékában, és eh, hogy megkéri a eh, francia hatóságokat, hogy tanulmányt végezzenek, és a PPP-t is vegyék figyelembe. Tehát a közösségi jogot vegyék figyelembe, ami itt alkalmazandó. Tehát a még nem kötötték meg ezt a PPP-t, csak tervezik. Az egyetlen tény az, hogy egy helyi hatóság bizonyos összeget akar egy ilyen partneri kapcsolatnak nyújtani, annak még nincsen példája, tehát eddig még erre nincsen példa, tehát hogyha egy helyi hatóság ehhez pénzt rendel, az nem jelenti, hogy ez a projekt, ez tényleg meg is valósul és nyilvános meghallgatást, vizsgálatot kell előtte tartani, és a nyilvánosságnak biztosítani kell az összes tájékoztatást, a hatástanulmányt, és az Európai Bizottság szoros figyelemmel követi majd ezt a folyamatot a francia hatóságoktól, a természetvédelmi tanulmányok, a Natura 2000 tanulmányok, és a többinek az eredményeit mind kérni fogjuk, azért, hogy garantáljuk, garantáljuk, hogy a habitát keretében nem valósítanak meg olyan projekteket, amelyek sértik a különböző törvényeket. Köszönöm. Grazie. Non so se vuole... Köszönöm szépen. hogyha szeretnének hozzászólni, vagy nem tudom, hogy elég volt -e ez az első hozzászólás. Intervenire? Szeretne hozzászólni? Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer... Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok röviden szólni. Szeretnék három elemet pontosítani ebben az esetben olyan aspektusoknál, amelyek az utolsó peci, petícióhoz kapcsolódnak. Tehát a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos petícióról szólnék. Egy köz- és egy magánvállalat közötti szerződésről van szó. Ezek a szerződések az európai rendelkezések által nincsenek lefedve. És a Lorraine megye közgyűlése által készített szerződések egy nemzeti rendelet hatása alá tartoznak, amelyek szabályozzák az ilyen közbeszerzési eljárások odaítélését. Nem járhatunk el egy tagállam ellen, azért mert egy állami hatóság a rendelkezéseket nem tartotta be. Azonban a vállalkozók kiválasztásánál van azonban egy európai rendezkedés, rendelkezés, amelyet alkalmazni kell, függetlenül az adott helyzettől. Itt lehetőség van arra, hogy a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően forduljanak közbeszerzési szerződésekhez melyek az európai rendelkezéseket átültetik. Ez egy meglehetősen hosszú folyamat, ez a szerződési, ítélési folyamat, úgyhogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy ki lesz majd a vállalkozó, ki lesz az a magánvállalkozó, amely szerződéses kapcsolatba fog lépni a Loire megyei közgyűléssel. Úgyhogy csak akkor fogunk beavatkozni, amikor ez a meglehetősen hosszú folyamat lezárult, valószínűleg pályázatot írnak ki különböző résztvevőkkel, több résztvevővel, ugye ez egy teljesen klasszikus közbeszerzési eljárás vannak lehetőségek jogorvoslatra, még azelőtt, hogy a szerződést aláírják, ahogyan a petíciós is mondta, ha már aláírták a szerződést, sokkal nehezebb lesz kijavítani ezeket a hibákat. Van egy közösségi rendelkezés, amely erre vonatkozik, a jogorvoslat lehetőségei a közbeszerzési eljárásoknál, illetve tendereknél, meglehetősen szigorú korlátozásokat szab ez a közhatóságok számára. Be lehet avatkozni egyébként, de logikus módon kevesebb lehetőség van erre, mint az Arhuszi Egyezmény keretein belül. És ami a másik érintett főigazgatóságot illeti, az ottani kollégával figyelemmel kísérjük ezt az anyagot, és ha nem tartották be valóban ezeket a rendelkezéseket, uniós rendelkezéseket, akkor kapcsolatba lépünk hatóságokkal. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ezt a témát akkor nyitva hagyjuk. Következzen a 13-as pont. Olivier Peron petíciója. David Colón van jelen, valamint Jean-Paul De Klerk, aki a Munkavállalói Szövetség képviselője, illetve elnöke. Akkor a petíciósoknak adom meg a szót most. Köszönöm szépen, David Zsolón a nevem, és sótermelő vagyok. Ezt a petíciót pedig a Gerandi sós mocsarakkal kapcsolatban adtam be. Köszönöm, hogy ezt a petíciót kiválasztották, és hogy meghívtak minket ide. A sós mocsarak közeli építkezési projektekről van szó. Európában ez a terület a, so, a legnagyobb ilyen jellegű sósmocsár terület a vállalatunk vegyi anyagok nélkül termeli ki a sót. Azonban egy városrendezési tervet kezdtek meg a városban, ami nagyon komoly szennyezési problémákat jelenthet. Mi nem csupán sót termelünk, hanem egy kiemelt helyet is igyekszünk megőrizni, ez, hoz, ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy hagyományos módon végezzük munkánkat. Ez a tartós fejlődés, a fenntartható fejlődésnek az egyik alapja. Ez a természet és az ember közötti egyensúlyt biztosítja, és egyszerűen el, nélkülözhetetlen, hogy ilyen világminőségű sót termeszthessünk a továbbiakban is. 450 munkavállalónk van, és 20 milliós forgalmunk. Az a tény, hogy tevékenységünk hozzájárul a környék turisztikai értékéhez is. Közös erőfeszítéseket tettek mindannyian azért, hogy olyan irányelveket szavazzanak meg, amelyek lehetővé teszik a természeti területek megőrzését. Ma azonban a 70%-át ezeknek a területeknek megsértik. Nagyon sok szakértő úgy gondolja, hogy a természeti területek olyan területek, amelyeket meg kell nyitni a városrendezési tervek előtt. Tehát a Natura 2000 alapelvét kívánják ezzel megsérteni, és a védendő területek megsértésére, károsítására törekszenek, így mondom. az építési engedély képezi ennek a vitának a tárgyát, és ez az építési engedély a zónára vonatkozik. Teljesen egyértelműen látszódik egyébként a fotókon is, hogy teljesen elrontja a tájképet. A szigeten keresztül megy egy vasúti vonal, tehát így próbálták a területet fokozatosan megsérteni és alásni és pont a sós mocsarak területén, ami egyébként pirossal látszódik a fotón, ott próbálnak egy építkezési engedélyt kiadni, egy építkezési projektet megvalósítani. A polgármester úgy ítélte meg, hogy ez a terület, ez szükségtelenül érintetlen. Azonban nem véletlenül védett ez a terület, és hamarosan ZPS besorolás alá fog esni az említett terület. Még most tart ez a folyamat. Ez zölden láthatják egyébként a fotón, ez a kettes dokumentum. Hogyha megnézik az események sorrendjét, a gerandi polgármester tudatában volt annak 2005. október 13-án, sőt talán már korábban is tudta, hogy ez a terület a besorolandó terület szélén található. egy miniszteri rendelet határolta el a területet, azonban ez később lett kiadva, mint az építési engedély. Ezért tehát nem lehet ezt érvként használni. 2005. decemberében aláírták az építési engedélyt 23 társasház megépítésére, illetve 30 különálló lakóépület megépítésére és egy idősek otthonára egy 81-es idősek otthonára. Ez a Veneci projekt. Így módon tehát az állampolgár, az áll, a polgármester megsértette az illetékes irányelvet, a habitat irányelvet egészen pontosan. Ez a rendkívül védett területen kiadandó építési engedély komolyan megsérti az Európai Unió szabályokat és előírásokat. És úgy gondoljuk, hogy a Nanteszi közigazgatás megpróbálta alátámasztani, hogy a polgármester nem sértette meg a 92 per 43-as irányelvet. Úgy gondoljuk ezen kívül, hogy a miniszter akit a szövetségek vontak be, nem alkalmazta szintén, nem hajtotta végre ezt az irányelvet, ugyanis azt mondta, hogy még a bíróságok előtt van ez a kérdés, és addig nem tud döntés hozni, amíg le nem zárul a téma. 2006-ig várt az francia kormány, hogy ezt a területet Natura 2000 területté nevezze át, illetve minősítse át, így módon megsértette a vonatkozó irányelvet. Nagyon ö, fontos az, hogy ö, a Natura 2000 ö, végrehajtásánál, a tengeri területeknél a francia ö, köztársaság határozhassa meg a feltereket. Ezt a ö, ö, területet nem szabad tovább ö, fejleszteni, illetve a különböző közösségek, szövetsége további rehabilitációs programokat kezdtek meg ezen terület számára, azon terület számára, ami kaszinó mellett található és a legutóbbi választások során Gerantban új polgármestert választottak, és ő nagyon is kritikusan szemléli ezt a projektet. Más megválasztott képviselővel együtt azt mondták, hogy az építési engedély kiadása hiba volt, azonban az általános tanács visszavásárolta ezt a fajta területet, hogy hogy megőrizhessék a területet. Tisztelt képviselők, mi azt kérjük önöktől, hogy vegyék figyelembe ezeket a tényeket, és emlékezzenek arra, hogy a francia hatóságnak sokkal többet kell tenniük annak érdekében, hogy a Natura 2000 irány elvet végrehajtsák, és ezen kívül azt is kérnénk önöktől, hogy minden intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldják. megoldják. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a bizottsághoz fordulok József Hannastégen úrhoz. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, én fogom elkezdeni, aztán majd a kollégám fogja folytatni. Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt petíciót benyújtó. Ezen petíció során megvizsgáltuk a jogi kereteket. Ahogy a petíciót benyújtók is emlékeztettek arra, a, az engedély kiadása illetve a védelmi zónak köz, ö, kiterjesztése közötti időszak nagyon fontos. Még a miniszteri rendelet előtt adták meg az, engedély, az építési engedélyt annak alapján, hogy a területet kibővítik, tehát az engedély megadása kor még ez a terület nem volt még védett terület, ez egy olyan terület volt, amelyet védett területnek kellett volna nyilvánítani. Francia jog érvényében ezt a területet már madárvédelmi zónának nyilvánították. Az Európai Bíróság döntése értelmében, tehát a tagállam nem tehetett volna semmit. A habit, az élőhely irányelv adott rendelkezése nem vonatkozik erről a területre. Itt a madárvédelmi irányelv vonatkozik. Itt a tagállamoknak kell megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy meghatározzák a védelmi területeket, és így kell megakadályozniuk a szennyezéseket, illetve azt, hogy a madarak élőhelyét zavarják. Ez a védelmi rendszer a 4.4-es cikk értelmében sokkal szigorúbb, mint az élőhely irányelvben, ezért nincs lehetőség arra, hogy a projektet engedélyezzék, és Fent Tégen úr, a kollégám fog majd néhány szót szólni a technikai részről ennek a projektnek. Akkor folytatom. Azután, hogy 2009. február 6-án Párizsban találkoztunk a francia hatóságokkal, és információkat kaptunk tőle, tőlük, illetve további információkat kaptunk a nyár folyamán, megkaptuk az építési engedélyek másolatát, ezen kívül az megkaptuk az, a, prot, a jegyzőkönyvét az üléseknek, a prefektorátusnak a, a véleményét is megkaptuk a különböző jogszabályokkal együtt. Ezen kívül kaptunk egy júliusi tanulmányt is. Ezt az építési engedély alapján állították össze ezt a tanulmányt. Az Európai Bizottság azonban nem kapta meg a környezetvédelmi főgazgatóságnak a véleményét, és arról sem kapott információt, hogy hogyan alakult ez a projekt. Az Európai Bizottságnak mindenképpen szüksége van a környezetvédelmi főgazgatóság véleményére, Hogyha ezeket a dokumentumokat megkapjuk, akkor az Európai Bizottság ellenőrzi azt majd, hogy ennek a projektnek milyen hatásai vannak az irányelv értelmében, és a döntésünket majd közöljük az érintettekkel. Elnök, köszönöm szépen, Beli asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom ezt a két ügyet újra áttekinteni hogy a tényekre támaszkodjak, és a bizottság információira. A második ügyet tekintve, a gerandot területet illetően, nem igazán osztom a bizottságnak a jogi véleményét, az ügynek a jogi keretét illetően, ugyanis itt szerintem állandó joggyakorlóról van szó, az Európai Bíróság részéről, ugyanis amikor egy állam nem, ter, nem teljesíti a kötelezettségeit, tehát mulasztást követ el, akkor nem bújhat el a mulasztása mögé. Tehát az építési engedélyt korábban adták meg, öt évvel kellett volna tulajdonképpen az e- építési engedély előtt foglalkozni e, e, a kérdéseket, tehát itt szabálytalanságot követtek el, és a, ez a jogi aspektusa a kérdésnek. A műszaki technikai részét élesen a bizottság azt mondta, hogy a francia hatóságoktól, akik a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, nem kaptak ö, semmiféle ö, ö, levelet. Ugyanakkor politikai szempontból volt lehetőség arra, az új tényeket tekintve, és az anyag ismeretének tekintetében, a június második anyag azt mutatja, hogy ütköző zónákról szó van, és a sós mocsarak tekintetében. Tehát tulajdonképpen nem a a természet megy szembe a gazdasági célokkal, hanem pont fordítva a természet segíti ezeket. Tehát a bizottság és a parlamenti elnökség talán emlékeztethetné elnök asszony a bezicsalgunk nevében is az új eh, polgármesterhez intézhetnének egy levelet, amely azt jelezné, hogy ezt a projektet eh, újra vegyék elő, és ezen kívül a eh, környezetvédelmi miniszterhet is küldhetnének egy levelet, hogy nyugtalanít bennünket ez az egész terv és a hatásai, és mind, mind technikai, gazdasági és jogi szempontból. Ez tehát az első anyaggal kapcsolatos. A másodikkal a, az útfejlesztési projekttel kapcsolatban a Loire térségben nagyon nehezen értem ezt az egész anyagot. Az az érzésem, hogy a francia hatóságok a különböző illetékes szinten tulajdonképpen 96 óta bujócskáznak velünk, tehát több mint 10 éve. Amikor megnézzük a térképeket, akkor láthatjuk, hogy egy nagy elkerülő utat építenek az Orláni, Orlán városak körül, ami lehetővé tenni, hogy az út, közúti szállítások gyorsan haladhassanak ezt a projektet sokkal átláthatóbban is be lehetett volna mutatni, amely lehetővé tette volna, hogy a különböző környezetvédelmi hatásokat megvizsgálják, és a plusz és pozitív és negatív oldalait is megvizsgáljuk. Mi, mi az akadálya annak, hogy, hogy ezt megtegyük? Tehát ezért mondtam azt, hogy bujócskázunk. Tehát eh, mi csak világosan szeretnénk látni ezt az anyagot. Eh, és az utolsó elemeket eh, látván, a, amikor, ahogy a petíció benyújtók is mondták, hogy a projektet már elindították, tehát már a finanszírozásról is szó volt, pedig még a közhatóságok még nem engedélyezték. Tehát megint csak nem lehet világosan látni, hogy mi történt. És ugyanakkor ne várjuk meg, hogy, hogy döntéseket hozzanak, már is cselekedjünk. A petíció benyújtása eh, a nemzeti szinten eh, a bírósághoz eh, fordult, ugyanis az élőhely és a biodiverzitás irányelvek alapján mulasztásról nyújtott be peres kezdeményezést, és a bizottság is, és az Európai Bíróság is közbe léphetne, és a környezetvédelmi miniszternek lehetne egy levelet küldeni, amely az aggájainkat közle a Natura 2000 és a biodiverzitás kapcsolatban. Köszönöm szépen. Az elnökség figyelembe veszi ezt az önkérését is, és a hatóságok részéről szerepvállalást fogunk kérni. Grune asszonynak most megadom a szót, de kérem, hogy hamar fejezze be, a tolmácsok körülbelül 5 percet tudnak még maradni. Just, uh, donc pour la, la deuxième... Nagyon röviden. A második petícióban, ami Gerandról szól, az igazság az, hogy eléggé meglepett az eljárás. És jogi szempontból pedig egyáltalán nem tűnik helyén valónak. Az új polgármesterrel, illetve a miniszterrel fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy lássuk, hogy is áll a dolog, és fel kell gyorsítani az eljárást, annak érdekében, hogy a petíciósnak be, választ tudjunk adni, hiszen már jó ideje intézte kérdését. Itt nyilván egy környezetvédelmi szempont is fontos szerepet játszik, és a környezetvédelmi szempont mindenek előtt, hiszen nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a sósmocsaraknak és a gerandisónak. Ezért sürgető fontosságúnak tartjuk ezt a témát. Amit pedig Belie asszony mondott, azzal kapcsolatban, azt hiszem, hogy nincsen még elegendő rendelkezésre álló anyag, nincsen hatástanulmány, ha jól tudom, úgyhogy nagyon nehezen tudok most bármilyen irányban nyilatkozni, szerintem hagyjuk nyitva ezt a petíciót, de persze időközben a francia hatóságokat felkérhetjük arra, hogy a feltett kérdésekre adják meg a válaszokat. ez nagyon helyes lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A bizottság részéről kérem, nagyon röviden szóljanak. Köszönöm. Szeretnék válaszolni. A képviselőknek a jogi keret egészen pontosan azért, mert a tagállamok azt tehet, nem tehetnek azt, amit akarnak a kijelölt területeken a madárvédelmi irányelv megfelelő szakaszának szakasza értelmében a 4 per 4-es cikk értelmében nem tehetnek semmit az irányelv által védett fajok által lakott területeken. Ezért tehát az Európai Bizottságnak az a fő szempontja, hogy meghatározza, hogy ez a projekt ilyen kihatással lehet -e, hogy a területre, az adott területre, hogyha az így van, akkor pedig meg kell nézni, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni, annak érdekében, hogy a minimálisra csökkentsék a kihatásokat. Hogyha ez nem sikerül, akkor pedig gond van. Gond lenne, gond merülhet fel, mert akkor a 4 per 4-es cikket nem tartották tiszteletben a madárvédelmi irányelvből. Ez sokkal szigorúbb, mint az élőhely irányelv megfelelő cikke. Sokkal szigorúbb rendszert ír elő. Válaszolva tehát a kérdésére, ami az orleani témához kapcsolódik, Leveleket küldtünk a hatóságoknak, és megkérdeztük, hogy hol, hogy is áll a helyzet. Magyarázzák el, hogy milyen eljárásokat folytatnak. Kapcsolatban vagyunk tehát a francia hatóságokkal.